Az elnök, Grúzia elnöke Szanowny panie prezydencie, koleżanki i koledzy posłowie, drodzy goście. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, tisztelt vendégek, barátaim! Szeretném üdvözölni Grúzia elnökét, Mihály Szakásvili urat. Pan prezydent odwiedza Parlament Europejski. Nem ez az első alkalom arra, hogy Szakasili úr ide látogasson, már négy évvel ezelőtt is ellátogatott ide, illetve 2004-ben Brüsszelben is járt, közvetlenül azután, miután megválasztották Grúzia elnökének. A mai napon elmondhatjuk, hogy különleges eseménynek vagyunk tanúi. Hét év telt el a rózsás forradalom óta. Ez egy vérontás nélküli forradalom volt, és ez alapvetően megváltoztatta Grúzia és a délkaukázusi régió helyzetét. Tisztelt elnök úr! Az Európai Unió 70 éve járja már azt az utat, erre most Grúzia tér, tehát az, a szabadság, a béke és a jólét útját. Elnök úr kapcsolódik Strasbourghoz, hiszen számos kitüntetés vett már át itt Strasbourgban, és a feleségét is itt ismerte meg. Úgyhogy különleges helyez az elnök úr életében. Az elmúlt hét év nem volt egyszerű, nem volt könnyű Grúziában. Grúzia területi integritása is megszenvedte ezt az időszakot. Szeretném emlékezetükbe idézni, hogy egy állásfoglalást, for, állásfoglalást fogadtunk el, amely arra szólítja fel Oroszországot, hogy tartsa be a tűzszünetet, illetve vonja vissza Grúziából csapatait. Négy évvel ezelőtt felszólalt már itt az elnök úr, és elmondta azt, hogy a Grúzia, hogy elmondta azt, hogy Grúzia nem csak Európa egyik legősibb népe, hanem egy olyan nép is, amelyet igen kiemelkedő módon érdekel az európai integráció, illetve a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. Úgy gondolom, hogy ez még mindig érvényes. Az Európai Parlamentben mi nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk a demokratizációs folyamatnak, a szabad piac elveinek, az emberi jogoknak, illetve a különböző sajtóorgánumok szabadságának. Nagyon fontos az alkotmányos reform, a igazságszolgáltatás reformja is. Ezekről a kérdésekről egyeztettem az elnök úrral, és egyetértettünk abban, hogy nem lesz könnyű a Grúzia előtti út, de mindenképpen együtt fogunk működni. Örülök annak, hogy Grúzia a gazdasági válság ellenére előre tudott lépni, az Európai Unió is segített ebben. És úgy gondolom, hogy most már Grúzia ismételten a gyors gazdasági előrelépés útjára lép. Az Európai Unió számára nagyon fontos Grúzia stabilitása, illetve a fejlesztés töretlensége, fejlődés töretlensége. Ugyanakkor a déli kaukázusban több ország is van. Grúzia példaként szolgálhat a szabad piac értékeinek eltulajdonításában, illetve a demokrácia építésében. Ezért tartom azt nagyon fontosnak, amit ma el fog mondani elnök úr. Örülök annak, hogy ellátogatott ide körünkbe, és rögtön át is adom önnek a szót. Tessék! Dziękuję bardzo, pani prezydencie. Witam. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt európai parlamenti képviselők! Hölgyeim és uraim! Hatalmas megtiszteltetést jelent az önök meghívása hazám számára, és ezért szeretném megköszönni a parlament elnökségének és valamennyi frakciónak ezt a rendkívüli lehetőséget és a meghívást hallottam itt a megbeszélést, valóban itt voltam négy évvel ezelőtt, most újra visszatértem önökhöz, és remélhetőleg jobb előadó leszek, mint a múlt alkalommal voltam, de hadd mondjam még egyszer, hogy ez nagy megtiszteltetés számomra. A remény üzenetét hoztam önöknek ma, és ünnepélyes ígéreteket is teszek. Azért jöttem, hogy megerősít, megerősítsem önöknek, hogy a béke, igazságos és hosszú távú béke valóban lehetséges az én hazámban, és szükségünk van Európára ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk. Évszázadokon át láttuk a geopolitikai helyzetet a kaukázusi hegységekben. Ez egy paradoxon, hiszen az emberek azt gondolták, hogy ők szabadok a lelkükben, szabadok voltak, mégis elnyomták őket. A kultúrák toleránsak voltak, voltak, viszont a kormányok mesterséges megosztottságot hoztak létre. Az emberek soha nem felejtették el, hogy európainak érezzék magukat, de bizonyos hatalmak falakat építettek, és Európa messzire távolra került. Férfiak és nők küzdöttek a békéért, de a háborúk elkerülhetetlennek tűntek. Én azért jöttem el most önökhöz, hogy elmondjam, hogy ezt a korszakot le kell zárni, az együttműködésnek kell a rivalizálás helyébe lépni, és a tárgyalásoknak kell a háború retorikája helyébe lépni. Hölgyeim és uraim, a világ valamennyi nehéz helyzetben lévő területe számára az Európai Parlament a remény jelképe annak a bizonyítéka, hogy még a legnehezebb konfliktust is meg lehet oldani és a béke megéri a politikai kockázatokat. Ez a béke nem létezne, hogyha bátor vezetők nem választották volna azt, hogy véget vetnek évszázadok háborúinak azáltal, hogy a legambiciózusabb és legfantasztikusabb politikai kísérletet valósítják meg, az európai egységet. Ezt a parlamentet nem nemzeti csoportokra osztják, hanem politikai frakciókra és ez tökéletesen kifejezi Viktor Hugo véleményét, amelyet 1849-ben a Párizsi Nemzetközi Békekonferencián fogalmazott meg. És most engedjék meg, hogy hadd idézem őt az anyanyelvét. Eljön majd az a nap, amikor a kontinens valamennyi nemzete, anélkül, hogy sajátos egyedi vonásait elveszítené, létrehoz egy nemzetek fölötti egységet, és ezáltal megteremti az európai testvériséget eljön majd az a nap, amikor nem lesz több küzdőtér, csak a piacok nyílnak meg, és a lelkek nyílnak meg az új gondolatok előtt. Eljön majd az a nap, amikor a lövedékek és a bombák helyébe szavazatok lépnek, megvalósul az általános választójog, és létrejön a nagy szuverén európai szenátus. Ez Európában az a testület lesz, mint az angol parlament, vagy a német parlament, vagy pedig a francia országgyűlés. Viktor Hugo kortársainak többsége azt gondolta róla, hogy ő egy infantilis álmodozó, amikor ezt a beszédet megtartotta. Valóban több mint száz évnek és két világháborúnak kellett eltelnie, hogy az ő hangját meghallják. Hölgyeim és uraim, itt az ideje, hogy Viktor Hugo hangját ott is meghallják, ahonnan én érkeztem. Itt az ideje, hogy a testvériség legyőzze az ágyuk hangját és a gyűlölet szavait. Itt az ideje, hogy az európai béke a kaukázusra is kiterjedjen. And it is, and it is our és politikai vezetőként a mi felelősségünk, hogy bátor kezdeményezéseket tegyünk, annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson. Hölgyeim és uraim, pontosan 7 évvel ezelőtt a rózsás forradalom indította el szeretett Grúziámat az Európa felé vezető úton. 2003. november 23-án több százezer állampolgár különböző szociális, földrajzi hátterű és vallású békésen demonstrált az utcákon, a parlament előtt. Egyetlen egy ablakot sem törtek be, nem okoztak kárt. Többet tettek, mint a megbuktatott, korrupt múltba révedő kormány. A londoni Economist újság szellemi forradalomnak nevezte az eseményeket. Tudják önök, hogy a kommunista rendszerektől hogyan lehet szabadulni? Két útja van ennek. Az európai és a nacionalista út, a jogállamiság vagy a félelem uralma. Ha összefoglalom, azt mondom, Václav Havel vagy Szlobodán Milosevic útja. Miután a párt zsarnoki uralma véget ért, a megosztottság, a korrupció, a bürokrácia, a cinizmus és az autoriter hatalom gyakorlás sajnos megmaradt. Ezek voltak a szovjet társadalom alapjai. Hölgyeim és uraim, 7 évvel ezelőtt Grúzia formálisan független állam volt, de még mindig a félelem és gyűlölet világához tartozott. Ennek volt a fogja. A szovjet mentalitás nem szűnt meg, és a Szovjetunió tovább létezett a lelkekben és a fejekben. Csak a szellemi forradalom vezethetett oda, hogy a társadalmunkat európai módon alakítsuk át. Ez az az üzenet, amelyet mi grúzok elhoztunk ez az az üzenet, ami annyi haragot gerjesztett bennünk a birodalom iránt, a birodalmi nosztalgia iránt. De ez az az üzenet, ami Grúziát átalakította, és a reformok kísérleti laboratóriumává vált. A rózsás forradalom keretében mindenki együttműködött diákok, az ellenzék, a civil társadalom. Az volt a cél, hogy ezt a működésképtelen poszt-szovjet országot átalakítsuk, és európai demokrácia legyen belőle. Hölgyeim és uraim, uraim, a Szovjetunió az oszd meg és uralkodj elve alapján működött. Az emberek egymás ellen fordultak a társadalom valamennyi szintjén, minden területen, minden köztársaságban, a különböző vallási, szociális és etnikai kisebbségek rivalizáltak egymással. A politika, a manipuláció művészete volt, a félelem és a gyűlöletkeltés művészete volt. Ez megmagyarázza, hogy a volt kommunista vezetők miért váltak nacionalistáká a Balkán térségben, ugyanúgy, mint a kaukázusi térségben vagy Kelet-Európában, ugyanúgy, ahogy Oroszországban is. Hét évvel ezelőtt Grúzia még mindig megosztott volt, és az ex- a szélsőségesek könnyen használták az állam gyengeségét, hogy a kisebbségekkel szembeforduljanak. Ezért a mi első feladatunk az az, hogy a multikulturalizmust támogassuk Cselekvési tervet dolgoztunk ki, amely minden területre kiterjed, az oktatástól a jogszabályalkotásig. A Szovjetunió másik jellemzője az abszolút központosítás volt. Hét évvel ezelőtt Grúzia még mindig a fővárosáról szólt. Mi egy hatalmas decentralizációs programot indítottunk be. Befektettünk a regionális infrastruktúrába, és a helyi hatóságoknak hatalmat adtunk. Ennek az eredményeképpen azok a régiók, amelyeket egy időben mindenki elhagyott, a most a fejlődés kiváló példáivá váltak. Míg mások a régi hatalmi hierarchiát eh, hozták létre újra, és a régiók autonómiáját megvonták, mi a regionálisan választott testületek kezébe adtunk hatalmat ez a politika vezetett oda, hogy a Tbilisi polgármestert első alkalommal közvetlen választáson választották meg májusban, illetve ahhoz, hogy az alkotmánybíróságot Batumi városába helyeztük át, a parlamentet pedig Kutaisi városába. A Szovjetunió az ellenőrzésről és a korrupcióról szólt, az állam túlsúlyáról. Az első lépésünk tehát az volt, hogy felszámoltuk a, KB, a KGB-t, a rendőrséget, ugyanúgy, mint a vám és pénzügyőrséget és az adóhatóságot, de megnyitottuk a gazdaságunkat és az oktatási rendszerünket. Minket e, egyetlen egy gondolat vezetett, ezt e, egy szimbólum testesíti meg a legjobban. Minden egyes grúz zászló mellé kitettük az európai zászlót is. Ez mutatta azt, hogy hova kívánjuk Grúziát eljutatni a reformokkal. Természetesen ennek a békés forradalomnak is megvoltak a hibái, hiányosságai. Hát persze, hogy mi is hibáztunk. De ahogy az európai kozmopolitizmus kitalálója és egyik kedvenc filozófusa, Immanuel Kant írta a francia forradalomról, nem lehetünk készek a szabadságra, amíg szabadok nem vagyunk. Hát, hölgyeim és uraim, Emmanuel Kant pontosan erre gondolt. Nem lehet könyvből megtanulni azt, hogy hogyan kormányozzunk, vagy hogyan viselkedjünk szabadságban. Ezt csak a saját sikereinkből és bukásainkból tudjuk megtanulni. Voltak hibáink, és tanultunk belőlük, de voltak rendkívüli sikereink is. Grúziát például a Világbank az a vezető gazdasági reformerországnak választotta az elmúlt öt évben, és Grúzia most a 12. abban a rangsorban, amely a vállalkozások működésének könnyűségét jellemzi, és Grúzia vezető szerepet játszik Kelet- és Közép-Európában e tekintetben. Régen a szovjet, a poszt-szovjet maffia központja voltunk, most pedig a korrupcióval szemben nagyon komolyan felléptünk, és nagyobb előrehaladást értünk el, mint bármely más ország 2004 és 2009 között. Ezt a Transparency International állapította meg. Én nagyra becsülöm ezeket az értékeléseket. Mert Tehát én nagyra értékelem ezeket az értékeléseket. Ezek tükrözik a társadalmi és morális átalakulást, amely az én hazámban megtörtént. Ez az a szellemi forradalom, amely megtörtént. A grúz állampolgárok most már nem poszt-szovjet államként gondolnak a saját hazájukra, hanem úgy látják és úgy is kritiz- kritizálják, mint egy európai demokráciát. És ezek a változások túlmutatnak azoknak a pártoknak a gondolatainak, akik a rózsás forradalmat vezették olyan demokráciáról van szó, amelyet senki nem tud elnyomni, ami senkinek a tulajdona. Az a fantasztikus tény látható, hogy az intézmények népszerűbbek, mint a politikai szereplők végrehajtottuk ezeket a reformokat, megnéztük a közveleménykutatásukat, és a politikusok nem annyira népszerűek, mint az intézmények. És ez igaz az elnökségre, a parlamentre és az összes többi független intézményre. Minden a fordítottja a múltbelének, és azt hiszem, ez megmutatja önöknek, hogy valóban az intézmények népszerűbbek, hogy a jó irányba halad az ország. De még természetesen sokkal többet tehetünk és elkötelezettek is vagyunk amellett, hogy a reformokat végrehajtsuk. Tudjuk, hogy a demokrácia folyamatos munkát igényel. Hölgyeim és uraim, a mi alternatív demokratikus modellünket természetesen nem mindenki üdvözölte. Komoly ellenállásba ütköztünk a revizionista erők részéről. Ők a Szovjetunió bukását még mindig úgy élik meg, mint a 20. század legnagyobb katasztrófáját. Embargót vetettek ki, embargót alkalmaztak, vezettek be az én hazámmal szemben 2006-ban. Deportálták az állampolgárokat, bombázták a területünket, végül pedig 2008-ban megszállták a területünket. És most is, ahogy beszélek, a grúz területek 20%-át a nemzetközi jogot súlyosan megsértve megszállás alatt tartják. Az augusztus 12-i tűzszüneti megállapodást nem tartják be, bár ezt jó barátom a francia elnök Nicolas Sarkozy segített megkötni, akkor az Európai Unió elnöke volt ő. Grúziában 500 ezer hontalan és menekült van, akik nem tudnak hazatérni, azért, mert egyesek a régi imperialista mentalitástól vezérelve úgy döntöttek, hogy a 21. századot úgy köszöntik, hogy etnikai tisztogató kampányokat szerveznek, és egy új berlini falat húznak fel az én hazámban. Hogyan reagáltunk erre az agresszióra? Először is a tűzszüneti megállapodást teljes mértékben végrehajtottuk. A kötelezettségvállalásainkat teljesítettük anélkül, hogy hivatkoztunk volna arra, hogy Oroszország nem volt hajlandó azt betartani. Tavaly augusztusban az Európai Unió megfigyelő küldöttségének elnöke Hans-Jörg Haber nyilvánosan dicsérte a grúz visszafogottságot és a magatartásunkat, ezt az egyoldalú konstruktivizmust ugyan tankokkal vagyunk körülvéve, és 50 km a fővárostól rakéták irányulnak ránk, mi mégsem azt az utat választottuk, mint más kormányok, akik ilyenkor azt mondják, hogy ostrom alatt állunk, a szabadság egy luxus, nem engedhetjük meg magunknak, ezért elnyomjuk az ellenséget és a társadalmat. Mi pontosan ennek az ellenkezőjét tettük, hölgyeim és uraim. Mi a fegyverek keresztüzében építjük a demokráciát egy olyan vasfüggöny előtt vagyunk, amelyet a megszálló erők húztak fel Abházia körül. Anaklia egy kis tengerparti város, amely néhány évvel ezelőtt még a senki földje volt. Most egy új idegenforgalmi központot építünk itt. Gyönyörű szállodákat és homokos tengerpartokat teremtünk. Néhányan azt mondják, hogy le kellene állítanunk a munkálatunkat, és megvárni, amíg a helyzet megoldódik. Csak akkor kezdjünk építkezni, amikor már nyugalom van, nem reng a föld, nem ennyire veszélyes a helyzet. A mi filozófiánk azonban ennek a ellenkezője. Most építjük az épületeket, nem azért, mert az alapok ennyire stabilak, hanem azért, mert az építkezéssel fogjuk megerősíteni ezeket az alapokat. Anapliában 2005-ben indult az építkezés egy újabb szakasza, miután már kétszer, 1993-ban és 98-ban is teljesen lerombolták ezt a várost, és 2008-ban sajnos ismét megtapasztalta a teljes lerombolást, a megszálló orosz csapatok lerombolták a várost. A diszkókat, a kávéházakat, a szállodákat, a diákszállásokat, és néhány héttel később újra elkezdtük az építkezéseket. Egy nagy költő, egy híres orosz disszidens, Alexander Galik volt annak a nyolc hősnek az egyike, akik 1968-ban a Vöröstéren tiltakoztak Prága megszállása ellen. És én őt idézem. Ez a szép és büszke ország a sárdobálásra mosolyjal válaszol. Ő Grúziáról írt és ezt megint oroszul ö, idézem, ez a csodálatos ország sárdobálá, a sárdobálásra mosolya válaszol. Last time, last time I saw, I visited Anaklia. Amikor legutóbb Anakliában jártam, több diszkót is láttam, és ugyanolyan élénk volt bennük az élet, mint bárhol Európában, Ibizában vagy Szentropeszben, ugyanúgy táncoltak a fiatalok Szentropéban. Az egyetlen egy különbség az az volt, hogy az utolsó diszkóból kilépve 5 méteres távolságban ezt a nagy falat láttam, amelyet a megszálló hadsereg húzott fel. Hát hadd kérdezzem meg önöket, hölgyeim és uraim, van, van ennél abszurdabb? mint egy új berlini fal egy homokos tengerparton, a Fekete-tenger homokos tengerpartján? Röviden, jó tudjuk, hogy a béke a legfőbb érdekünk, és meg vagyunk győződve felel, hogy nincs alternatívája a békének. A béke kudarca kockáztat mindent, amit elértünk és amit el akarunk érni a következő években. Ezért jöttem önökhöz, hogy egy új lépésről adjak számot, egy új politikáról, a konstruktív unilateralizmus politikáról. Egy olyan kezdeményezést szeretnék itt tenni, amit remélem, hogy az önök segítségével kezelni tudja a feszültségeket, és újraindítja a tárgyalásokat. Sokat gondolkoztam, és konzultáltam európai és amerikai barátaimmal erről a kezdeményezésről, és a régióbeli vezetőkkel, és a grúz kormány kötelezőnek tekinti, magára kötelezőnek az augusztus 12-i 12 tűzszüneti megállapodást, amely ö, tiltja az erő alkalmazását. Ám azt, hogy azt bizonyítsuk, hogy Grúzia a béke mellett tör az Orosz Federációval való konfliktusában, egy oldalú kezdeményezés élünk, kinyilatkoztatjuk, hogy Grúzia sohasem alkalmaz erőt, a, hogy visszaszorítsa az orosz megszállókat, és helyreállítsa az ország ö, terület integritását a megszállt területeken. Tehát nem alkalmazunk erőt erre a célra. Csak békés eszközökre támaszkodunk annak érdekében, hogy meg, a megszállás, megszálló csapatokat visszavonják. Még ha az Orosz Federáció nem is vonja vissza csapatait, még ha az általa felbújtott miliciák tovább folytják, folytatják az emberi jogsértéseket, Grúzia csak akkor él az, az önvédelem ö, jogával, hogyha az a 80%-os területet éri orosz támadás, amelyet jelenleg az a grúz kormány tart ellenőrzés alatt. Ilyen értelemben írok levelet az ENSZ és az EBSZ főtitkárainak, valamint az Európai Unió vezetőinek, kinyilvánítva világosan, hogy Grúzia kötelezi magát arra, hogy nem alkalmaz erőt annak érdekében, hogy helyreállítsa a, a megosztottság, a megszállt területekben az egységet, sem az csapatok, sem a milíciák ellen, még akkor sem, ha az ENSZ karta feljogosítja bennünket erre. Itt önök előtt teszek erre nyilatkozatot, ez egy egyoldalú állami deklaráció a nemzetközi jog alapján állva. Ez a kezdeményezés, hölgyeim és uraim, nem könnyű egy olyan ország számára, amelyet részben megszálltak idegen erők, és ahol 500 ezer hontalan és menekült él. Ez az ugye, konstruktív unilateralizmus politikája részünkről. Hölgyeim és Uraim, én készen állok egy nyílt, mély párbeszédre az orosz féllel. Folytatjuk a genfi tárgyalásokat abban a reményben, hogy ez a mai hitvallásunk meggyőzi az Orosz Föderációt arról, hogy, foly, hogy értelmes tárgyalni, hiszen szükség van a politikus, politikai párbeszédre is. Ehhez pedig a nemzetközi közösségnek kell világosá tenni az orosz vezetők számára, hogy a jelenlegi helyzet abszolút jogellenes és fenntarthatatlan annak érdekében az orosz felet rávegyük a kompromisszumra, alapvető fontosságú, hogy világosan rámutassunk a helyben levő viszonyok tényleges voltára. Ezért kérjük, hogy az orosz erő összevonás a grúz határok között illegális megszállásnak minősüljön. Több európai ország, mint Egyesült Államok már kinyilvánította ezt. Mivel ha nem katonai megszállás, akkor mi? katonai turizmus, vagy, vagy játék a rakétákkal egy, egy másik ország területén? Hasonló módon azok a brutális hadjáratok amelyek révén több százezer grúz állampolgár kellett elmeneküljön lakóhelyéről, ezt illegális etnikai tisztogatásnak kell minősíteni. Ha nem ítéljük el ezt az etnikai tisztogatást, akkor hogyan vennénk rá a megszállókat, hogy valaha, akár csak meggondolják, ezen emberek visszatérésének megengedését, hogyan győzhetne meg őket. Hölgyeim és uraim, a háború első áldozata mindig az igazság, és az igazság mindig a béke legszilárdabb alapja. A mi konstruktív unilateralizmusunk és az a vállalás, amelyet itt tettem, nem, lesz, nem hozzá a megfelelő hatást, ha európai barátaink nem mondják ki az igazat, mert ki mondja ki az igazat, ha nem európai barátaink. Azért jöttem önök közé most, hogy kimondjam, hogy mi és az egész térség önöktől függ. Hölgyeim és uraim, térségünk túl sok háborút látott az elmúlt időszakban. Eljött az ideje, hogy Viktor Hugoval ismét elmondjuk, az ágyukat fel kell váltsa a tárgyalóasztal. A térségünk megvannak azok, megvan a Varsói gettó, Coventry, Oradúr. Fontos, hogy együttesen ítéljük el a háborút és a pusztítást eljött ideje annak, hogy nem szabad még egy grozni katasztrófát megengednünk, amikor is egy regionális főváros 400 ezer lakossal eltűnt a, fő, a föld színéről. Eljött ideje annak, hogy nem szabad hagynunk, kimondjuk, nem szabad hagynunk, hogy az embereket nemzeti hovatartozás, hitük vagy származások miatt elűzzenek hazájukból, ahogy történt hazámban is, meg a térség több országában. Nyitva állok az, oroszok, az orosz vezetésevel együttműködés előtt, hogy megakadályozzuk ennek újra megtörténését, és hogy a háború következ, következményeit visszafordítsuk, és a béke alapjait megteremtsük. Azok a falak, amelyek, amelyeket amely megosztják Grúziát, nem ágyúzással, nem bombákkal lehet lebontani, hanem a, a demokratikus országok szabad állampolgárainak közösségében, a nemzetközi jog érvényesítésével. Ez az a cél, amelyet sosem adunk fel. Azt, hogy újraegyesítsük hazánkat, szabad, demokratikus országként békés eszközökkel. Látnunk kell azt is, hogy a hatalmas nyomás ellenére, mert Moszkva eh, helyez a volt szovjet köztársaságokra, ezek egyike sem ismerte el Grúzia széttagolását. Jól mutatja ezt, hogy sokak dühének eh, ellentmondva a régi idők nem jönnek vissza. Mutatja azt is, hogy a volt rab nemzetek, a szovjet rab nemzetek végre erős, független államokká váltak minden akadály ellenére, és saját sorsukat maguk akarják irányítani. Más szóval senki sem akar visszamenni a Szovjetunióba. Hölgyeim és uraim, a térségünk meghozta a döntést. Háborút nyitottak ez ellen, ám a tankok nem forgathatják vissza a, a történelem szellemét, és eljött ide annak, hogy egy hosszú, az imperializmus hosszú fájdalmas másnapossága békésen elmúljon. Ezért hívom fel az orosz vezetőket, hogy jövőre vonatkozó döntést meghozzák. Hatalmas pozitív szerepet játszhatnának a közös térségünk átalakításában, a többi államot partnerként és nem vazallus államként kezelve. Én személy szerint Oroszországot partnerként látnám, és nem ellenségként. Senkinek sem fontosabb, mint nekünk az, hogy Oroszország a nemzetek közösségében együttműködve a nemzetközi jogok tiszteletben tartásában működjön, és ez persze összekapcsolódik az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásában. Ezért támogatom teljes mértékben az európai és amerikai vezetők törekvését, hogy Oroszországgal konstruktív tárgyalásokat kezdeményezzenek. A konfliktusom nem, nem ö, hozott gyűlöletet a szívünkbe. Elmondom orosz barátaimnak, hogy Grúzia mindig partnereként várja őket, turistaként, diákként, üzletemberként, újságíróként, egyszerűen barátként várjuk az oroszokat, de nem megszállóként. Hölgyeim és uraim! Szeretném beszédemet egy idézettel zárva, az első grúz köztársaság első elnökével, Neo Jordánia szavaival. Talán tudják, hogy Euró- Európában az első szociáldemokrata köztársaságot 1918-ban Grúziában kiáltották ki. Nem engedték, hogy csatlakozzunk önökhez. Akkor. De nagyon büszke vagyunk erre. A 18-as köztársaság kikiáltására szociális jogok alkotmány jött létre. Néhány nap azelőtt, hogy a vörös hadsereg lerohanta volna Grúziát, Zsabdánia elnök a következőt mondta. Mit, mit vehetünk példaként az európai nemzetek kultúrájából? 2000, több mint 2000 év nemzeti kultúráját, demokratikus rendszereket és a jólét példáját. Azt mondjuk az oroszoknak, hogy mi Európához akarunk csatlakozni, és azt kérjük, hogy Oroszország is tegye ezt. Ma egy másik grúz elnök áll önök előtt, ugyanezzel a, ugyanaz üzenettel, az európai értékek és gondolatok szeretetével. Ritka az, hogy a történelem kétszer adja meg az esélyt egy nemzet számára. Azért jöttem el önökhöz, hogy elmondjam, élni szeretnénk, akarunk ezzel a második lehetőséggel, megteszünk mindent annak érdekében, hogy megérhessük európai sorsunkat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Your message today, Mr. President. Elnök úr, mai üzenete nagyon fontos mindannyiunk számára. De a jövő szempontjából, tehát a Kazasztánban, Asztanagában megrendeződő OECD találkozás, találkozó szempontjából is fontos volt. Ez eredetemre 1 került, és majd sor. Alapvető fontosságúnak tartjuk azt, hogy az ön régióját, a Dél-Kaukázust és, a dél, és az északi kaukázust is megismerjük közelebbről. Mindig is tudtuk, hogy a bátor ember, most elmondhatjuk azt is, hogy egy nagyon óvatos ember. A bátorságnak és az óvatosságnak mindig kéz a kézben kell, hogy mindig kéz a kézben kell, hogy járjon. Köszönjük szépen, elnök úr!